So, freue mich, dass ich das auch mal machen darf. Hát akkor örülök, hogy elkezdhetjük. Rá is csapok a asztalra. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ähm, Ihnen ist aufgefallen, ich bin... Biztos feltűnt már önöknek, hogy nem vagyok Toyrer úr, és nem vagyok az elnök, hanem ő és a helyettesei még ma reggel nincsenek itt, és nem is tudtuk őket elérni. Bart Stász áldozatául esett a belga vasutaknak, úgyhogy én nagyon szívesen leváltom, és a koordinátorok veszik át a, ezt a funkciót, mivel Inge beszél az idő felében, amúgy is akkor én még egy kis bevezetőt is tartok, úgyhogy önök ismerik az információkat a Kokobu infóból. a neten kimegy a közvetítés, és minden nyelv elérhető passzívan és aktívan, úgyhogy van-e valakinek elemetése a napi rendellen? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor kezdjük el a napirendet. Und dann beginnen wir. És akkor kezdjük az első ponttal, ami a harmadik pont, a számvevőszék egy tagjának kinevezése Németországból. E, ismeri mindenki a kollégát, Klaus Heiner Léne kinevezéséről van szó. Ha jól emlékszem, akkor Ines Ayala Sender, mint raportőr kapna szót, ha kér szót, ha kér szót hogy hozzászóljon. Ines, e, szeretnék hozzászólni? Jó, akkor Léne úrral kezdjük inkább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! 5 percet kaptam, úgyhogy megpróbálom betartani ezt az időkorlátot. Három e, kérdéscsoportra koncentrálok. Az egyik, hogy miért vagyok itt, és hogy miért javasolta a, német, a Németország, hogy kinevezzenek, a második a képesítéseim, a harmadik pedig az, hogy mennyire vagyok független. Az elsővel kezdtem, 22 éve vagyok képviselő, és 20 éve ebben a parlamentben. Hát a szabad azt mondanom, ez igen hosszú idő. És amikor 20 év után megkaptam a telefon Berlinből, és felkértek arra, hogy én legyek a német jelölt a számvevőszékben, nem kellett túl sokáig gondolkoznom, mert az 50-es évem közepén vagyok, és nyilvánvaló, hogy ez az a kor, amikor az ember belegondol, hogy ne váltson-e. És 20 év után ebben a házban, ami egy nagyon érdekes munka volt, de most ez még érdekesebb, és rögtön igent is mondtam. Mielőtt a döntést azonban meghoztam, kicsit utána néztem a számvevőszéknek, és azt az eredményt kaptam, hogy azért van mit tenni, mert ebben az intézményben vannak megreformálandó dolgok, és az lenne a feladat, hogy amivel a szék foglalkozik, azt valahogy szélesebb körben elérhetővé tegyük a parlament számára is. Így aztán én úgy gondolom, hogy javíthatnám a kommunikációt az intézmények között, kiemelten a számvevőszék és a parlament között. Nagyon fontos, hogy a számvevőszék a kokobut jobban bevonja, Nagyon sok érdekes dokumentum született a számvevőszékkel kapcsolatban, a számvevőszék fejlesztésével, stratégiájával kapcsolatban, a társ értékelések, a peer review-k is, és nagyon-nagyon sok javaslat született, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a számvevőszéket. Én úgy gondolom, hogy ha számvevőszék tag leszek, akkor a következő hat évben erre koncentráljak. Második kérdés, a képesítéseim. Nincsen pénzügyi minősítésem, de Németországban ezt a munkát a jogászok végzik. Én jogász vagyok, két állami vizsgám van, és Németországban hozzátartozik ehhez a képzéshez, hogy a költségvetési joggal is foglalkozom valaki. Tehát én ezzel foglalkoztam, úgyhogy most örül, később gyakorlatban is alkalmaztam ezt a tudást. És nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátom ezt a tudást. Ami a politikai tevékenységet illeti, a költségvetés és a pénzügyjel én sokat foglalkoztam. Düsseldorfban például nagyon sokat foglalkoztam ezzel, aztán a Bundestagban is a költségvetésnek a felelőse voltam. A kezesek bizottságának a vezetését vállaltam magamra, és ezekkel az ügyekkel foglalkoztam itt ebben a házban az elmúlt húsz évben csak részben foglalkoztam pénzügyekkel, mert a jogi bizottságnak voltam a tagja, és annak a bizottságnak csak részleges illetékessége van. De az elmúlt húsz évben igazából a közjogi javaslatokkal, amik ilyen irányok voltak, főleg a számviteli jogokkal és a magánjoggal nagyon intenzíven foglalkoztam. Hagy említsem meg például a múlt évben a negyedik és hetedik társadalombiztosítási irányelvet. Aztán a harmadik kérdés, mennyire vagyok független? Természetesen az vagyok, és teljes értékű ben figyelembe veszem ezt a pontot, minden más irányú tevékenységemet beszüntetem. Például a CDU-ban, Düsseldorfi ágában még tevékeny vagyok, de ide a pozíciómra 31-én új szemét választanak, aztán egy jogi irodának a tagja vagyok, február végén itt is beszüntetem a tevékenységemet, mint partner kiválok a jogi, az ügyvédi irodából, és vége ennek az állásnak, teljes mértékben kiszállok, nem tartom fent az állásomat, és Düsseldorfban, Németországban az a bevagy gyakorlat, hogy amíg a számvevőszék tagja vagyok, addig Németországban nem számítok többé jogásznak. Minden más tevékenységem előadói, tanítás, és a többi, és a többi lemondok a pénzügyi ellentételérzésükről, tehát a számvevőszéknek beszámolhatok arról, hogy nem folytatom az ilyen irányú tevékenységeimet. Tehát a jog minden egyes kitétele, ami a számvevőszékre vonatkozik, az esetemben teljesül, Ennyit mondhatok el, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Léne úr. Most pedig az előadónak adom meg a szót, és aztán várom a hozzászólásokat, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm Léne urat bizottságunkban. nagyon régóta kapcsolatban vagyunk már. Minden esetre nagyon érdekes ez a számvevőszéki kinevezés most. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az ön hosszú pályája, a szakmai és politikai pályája szempontjából jelezné, Nyilván a kérdésekre már adott választ a bizottság előtt, de említette azt, pontosabban van néhány pont, ami érdekes lehet, például a pénzmosással kapcsolatos megjegyzései szeretném, hogyha kicsit beszélne arról, hogy milyen tapasztalatai vannak, és ön szerint hogyan lehetne, hogyan tudna ön segíteni e, az intézménynek a saját tapasztalat alapján e témakörben. Másrészt a függetlenség kérdése ön nyilván független, és ez egyúttal e, nincsenek e, érdek ellentétek sem, összeférhetetlenségek sem. Az átláthatóság szakértője tulajdonképpen hosszú politikai pályás során sokat foglalkozott ezzel ugyanakkor egy nemzetközi ügyvédi testület tagja, ahol ön ma, mind a mai napig ügyvéd, európai ügyekben tevékeny, és tulajdonképpen mondhatjuk ezt, hogy az Európai Parlamenti képviselői tevékenysége másodlagos tevékenysége volt, nem az elsődleges. Úgyhogy normális, hogy ilyenkor az ember rákérdez erre, hiszen ez nem most derült ki az utolsó néhány hónapban, ezt régóta tudjuk. De például a dohány rendelettel kapcsolatban, irányával kapcsolatban voltak bizonyos levélváltások. Ön ugye a jogi ügyek bizottságának vezetője is volt, illetve jelentéstevő volt pontosan a dohány témában és abban az, az irodánál, ahol ön európai ügyekben tevékenykedik, ott tulajdonképpen szeretném, hogyha pontosabban elmagyarázná nekünk, hogy ez a helyzet pontosan hogy néz ki. Nyilván ön tudná leginkább, leghitelesebben kifejteni, hogy miért mentes ez a helyzet mindenféle összeférhetetlenségtől. Jó lenne, hogyha ez világos lenne számunkra a választát követően. Ezen kívül, ha belemegyünk az ön leendő tevékenységébe, van néhány fontos érdekes kérdés még. Ön azt említi például, hogy milyen kapcsolat van a szakbizottság, illetve a parlament és a számvevőszék között. Nyilván éppen most készül egy jelentés a számvevőszék jövőjéről, aminek az lenne a célja, hogy egyfajta kiegyensúlyozott helyzet álljon elő a számvevőszék és az Európai Parlament tevékenysége között. Szeretném, hogyha kicsit beszélne részletesebben arról, hogy milyenek az elképzeléseim, mert előbb-utóbb mert egy adott pillanatban ön azt említi, hogy hogy nem csak a legmagasabb szinten tevékenykedő szervezetekkel kapcsolatban vannak a parlamentnek felelősségei, szeretném, hogy ezt kifejteni részletesebben. Egyelőre ennyit mondanék csak, ha esetleg, hogyha a képviselőtársaim folytatok már néhány kérdést, akkor még visszatérnek én is. Mindesetre az ön válasz a legutolsó kérdésre megértésem szerint tökéletes, de szeretnénk, hogyha igazándiból nincs kifogásolható dolog benne. Köszönöm szépen egyelőre figyelmet. Vielen herzlichen Dank, Frau. Nagyon szépen köszönjük, Ayala asszony. Mivel elég nagy csomag volt ez, egy dologra válaszolnánk, a többire pedig később, az általános dolgokat illetően. Igazából nem véletlen az, hogy a számvevőszéket, mint társszervezetet hozták létre. A struktúrája úgy épül fel, hogy minden tagja eltérő háttérből jön, vannak klasszikus pénzügyi, gazdasági szakértők, auditorok, vannak Olyanok is azonban, akik kitűnő ismeretekkel rendelkeznek az intézményekről, és ezért felmérhetik azt, hogy az intézmények hogy működnek, és hol vannak a problémás területek. Szerintem ez egy jó döntés, hogy mind grémium így épüljön fel a számvevőszék, és nagyon jól tükrözi a számvevőszék tevékenységét. Én már mondtam, hogy nyilván, hogy nem egy tipikus auditor vagyok, de megint csak utalnék a német eljárásokra. A számvevőszéknek eddig 17 elnöke volt, egyik őjük sem volt közgazdás, 15-en jogászok voltak, és kettő ketten politikai háttérre jöttek. 17 alelnökéből, eddigi alelnökéből 13 ügyész, jogász volt, és egyetlen sem volt közgazdász a német számvevőszégnek. Tehát igazából ez teljesen jellemző szerintem az Európai Unióra, hogy a lehető legkülönbözőbb hátterű embereket fogjon össze. Én említettem, hogy például a pénzmosással kapcsolatban nagyon is hozzá tudok járulni a számvőszék munkájához. Ami a szolgáltatásokat illeti, és a számvevőszék szolgáltatásait szerintem pontosan a lényeget ragadta meg. Én is ezt gondolom. A számvevőszék nem egy öncélú szervezet, nagyon konkrét céljai vannak. Ez a konkrét cél például az is, hogy azokat az intézményeket támogassa, amelyek felelősek az EU költségvetéséért, ami a mentesítési gyakorlatot illeti. A mentesítést a parlament minden évben elvégzi, és ez nagyon fontos, hogy a mentesítésre a plenárisnak mindig rá kell bólintania. Ezért aztán a számvevőszék figyelembe veszi a parlament és a tanács véleményét, és be kell számolni ezeknek, valamint a bizottságnak, de természetesen mindig és mindig független marad a számvevőszék. Nagyon jó lenne, hogyha a számvevőszék úgy gyakorolhatná a tevékenységét, hogy pozitív hatást gyakorol azokra, akiket ez érint. Aztán én úgy gondolom, hogy a kapcsolattartást azt fokoznunk kell. Most ott tartunk az EU-ban, hogy nem igazán új joganyagokat kell elfogadnunk, hanem át kell dolgoznunk a már létező joganyagokat, ezért aztán nagyon jó lenne, és segítené mindenkinek a munkáját, hogyha jogászi szempontból néznénk el. Én azt hiszem, hogy én eztnek a feltételnek megfelelnék. Aztán, ami mint ügyvédi tevékenységemet illeti, ellen szeretnék mondani, nem úgy van, hogy én primér ügyvéd vagyok, és szekunder képviselő, hanem pont fordítva. Mindenki tudja, hogy amikor azt nézzük, hogy hány jelentésnek voltam a jelentéstevője, a statisztikákat a parlamentben, akkor mindig az első három között vagyok és nyilvánvaló, hogy egyike vagyok a legszorgalmasabb képviselőknek ebben a házban, tehát én elsősorban képviselő vagyok. De mint képviselő akkor is mindig fontos vagy számára, hogy független maradjak. Én sosem akartam, hogy a pártomtól, a politikai irányzatomtól függjek. Ezért aztán, pont ezért, az ügyvédi kancelláriámnak például partnere maradtam, mert az ember sose tudja, hogy mikor jut olyan helyzetbe, hogy a kenyerét ezzel kell keresnie otthon, és ebből kell ellátnom a családomat. Tehát én független vagyok, mint képviselő és mint ügyvéd is. Aztán a pénzügyi érdekeltségeimet illetően a saját városomban a CDU körzeti elnökletét látom el, és ez ö, magyarázza azt is, hogy még milyen tevékenységeket láttam ott el. Ami a dohány irányelv. Pontosítanék. Mielőtt szavaztunk volna a júriban, előtte este egy civil szervezet nem is tudom melyik volt ez már, az interneten mi miszerint összeegyeztethetetlen az itteni tevékenységem azzal, hogy képviselünk egy részben a dohányiparban érdekelt céget, mint ügyvédek. Aztán ennek ellenére a Juriban utána a következő napon 16 a 4-hez elfogadtuk a irányelvet, de ugyanakkor utaltunk arra, hogy jogi kockázatai is vannak ennek. Ugyan tudják, hogy egyszer a számvevőszék már megszüntette egy dohány reklámnak a tilalmát, amit mi kifogásunk. Aztán az volt a vád, hogy Dubajban az Egyesült Arab Emirátusokban képviseltük az adott dohánycéget a JTI japán céggel folytatott tárgyalásain. Hát igazából ez egy marginális képviselet, ha úgy nézzük, és ha úgy képzeljük ezt el, hogy itt nagyon sok országból több száz ügyvéd ül össze, hogy ezeket a témákat megviselje. Én egyedül ott nincs súlya a szavamnak, nem tudom befolyásolni a döntéseket, úgyhogy én nem látom ezt úgy, hogy ez összeegyeztethetetlen, hogy a Taylor Wessing dohány céget képviseltük egyszer Dubajban. De még egyszer, én Dubajban a dubai eset lefolyásához egyébként semmi közöm nincs. Én ugyan az ügyvédi irodának partnere vagyok, de semmi ráhatásom nem volt ezekre az ügyekre, úgyhogy köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy tisztázzam itt magam. De ha előre tudtam volna, akkor megkértem volna a Júriban a helyettesemet, hogy ő vegye át a raportőri funkciómat, pontosan azért, hogy a gyanú árnyéka se eshessen rám. De látják a beszámolomból és, és a bevezetőmből, és amit a plenárison tartottam akkor, ebben az ügyben nekem mindig az a fontos, hogy amit itt, mint jogalkotók tegyünk, az kifogásolhatatlan legyen. Én erről nem tudok többet mondani, az, hogy ön ezt hogy értelmezi, ez az ön dolga, de még egyszer, ezeket a vádaskodásokat az elnök felé is továbbítottuk, Schulz úr felé is, és Hefner úr kezébe kerültek ezek az ügyek, akinek ez a feladata, hogy ellenőrizze, hogy van-e összeférhetetlenség, és tehát látták ezeket. Köszönöm. Elnök, Inge Kressle kapja meg először a szót. És aztán majd szólítom a hozzászólókat. Inge. Jean-Pierre Rodi, elnékelő adó, nem lehet itt. Franciaországban van, de megkért, hogy hangot adjak annak, hogy támogatjuk Klaus Heiner Léna jelentését. Lenne két megjegyzésem és egy kérdésem. A számvevőszék a jogosságot mindig ellenőrzi, de ezzel kapcsolatban mindig van egy hibaráta. A hibaráta a, ennek a léte, ez ahhoz vezet, hogy iszonyatosan sokat vitatkozunk erről a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ennél vannak sokkal nagyobb problémáink is, tehát ha kérhetek valamit, akkor a gazdaságosság, eredményesség legyen a központban, és csak remélni tudjuk, hogy az ön tapasztalataival nagyon jó befolyást nyerünk a számvevőzében is. A második dolog – Ön milyen esélyt jár, lát arra, hogy a számvevőszék tevékenysége felgyorsuljon? Mindig az történik, hogy olyankor kapunk tájékoztatást, mikor már túl késő. A számvevőszék külön jelentése még sosem eredményezte azt, legalábbis amennyire tudom, hogy változott volna valami az uniós jogban, úgyhogy nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk az eljárást. Számunkra nagyon fontos az, hogy belegondoljunk, hogy az ország specifikus jelentéseket befolyásolhassuk. Elnézést, ha valakinek a lábára lépek itt, de Bulgáriáról és Romániáról tegnap kaptuk meg az előrehajladási jelentést. Kifutott az arcomból a vér, mert nem tehetünk mindig úgy, mint ha nem lennének problémák. A name shame gyakorlatot folytatni kell, tehát be kell azonosítani azokat, akik hibáznak. Úgyhogy kérem, hogy a számvevőszéknek is továbbítsa ezeket a dokumentumokat, és ezeket az ügyeket. Zondergár úr. Øh, tusind tak, kære Lene, for at øh, være her i dag. Jeg har øh, tre spørgsmål. Köszönöm szépen, Léna úr, köszönjük szépen, hogy eljött a mai napon. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első a következő. Tehát, hogy azért is szeretne a számvevőszék tagja lenni, hogy egy kicsit új életbe kezdjen, új tevékenységbe kezdjen, mert hogy azt mondta, hogy a karrierje elérkezett egy olyan pillanatra, amikor valami váltásra van szüksége, úgy érzi. Tehát ez az egyik oka annak, hogy jelentkezett erre a számvevőszéki tagságra. Azt is elmondta az imént, hogy mindenfajta ügyvédi tevékenységéről lemond, hogyha megválasztásra kerül, akkor azt is szeretném megkérdezni, hogy az európai parlamenti választásokon, illetve a következő németországi választásokon akkor egészen biztosan nem fog indulni? Ezt most megígéri, hogyha támogatjuk önt és megválasztják önt a számvevőszékbe? Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy mégis milyen új jövőt szán a számvevőszéknek, ugyanis elhangzott az, hogy a számvevőszék tagjait olyan személyek között kell kiválasztani, vagy olyan személyek közül kell kiválasztani, akik szakértők, akik megfelelő szakképesítéssel és tudással rendelkeznek, és akik megfelelő támogatottsággal bírnak. Aztán a negyedik paragrafusban az áll, hogy közfinanszírozás, management auditing tapasztalattal rendelkező személyeket lehet kijelölni, illetve olyanokat, akik az európai intézményeket megfelelőképpen ismerik. Ezt fogalmaztuk meg tehát, hogy ki jelölhető a számvevőszéki tagságra. Az ön véleménye szerint ez túlzottan korlátozó jellegű megközelítés, illetve hogy ön megfelele ezeknek a kritériumoknak? A parlament a mentesítési eljárás során nagyon sok esetben ajánlásokat fogalmaz meg, és utána ugye egy évvel később meg kell vizsgálnunk ezeket az ajánlásokat, tehát hogy ezeket végrehajtották-e vagy sem. Most az a konkrét kérdésem lenne, hogy amennyiben a parlament azt kérné a számvevőszéktől, hogy a jelentésbe vegye be egy olyan részt, amely a parlamenti ajánlások végrehajtásáról szól, akkor vajon mi történne a parlamenti ajánlásokkal? Gondolkozott azon, hogy esetleg bevezessen egy ilyen rendszert? Már amennyiben megválasztják? Köszönöm. Köszönöm. And, uh, thank you very much, Mr. Lenny. Köszönöm. <clears throat> Elnök úr, köszönöm, Léne úr. Két kérdésem lenne. Az egyik talán eltér egy kicsit attól, amit uh, Zoderert kollégám említett. Arra kérdeznék rá, hogy milyenek a nézetei a számövőszék tagjainak kvalifikációival kapcsolatos elvárásokról. Nyilván az ön jogi ismeretei az Európai Uniós ügyei rendkívül fontosak, de hogyha gyakorlatot megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a Lisszaboni szerződésben meghatározott feltételek eléggé széles megfogalmazásúak. Nem lehetne konkrétabban meghatározni a, az elvárt kvalifikációkat, hasonlóan ahhoz, ahogy a tagállami szabályozásban ez meg van fogalmazva, hiszen most folyton felmerül bennem a kérdés, hogy a számveszék tagjai és elnökei esetében mi a helyzet, szerintem nem kell idő a helyzet. A válaszait olvasva másrészt nagyon is támogatom önnek azon javaslatát, hogy a megfelelőségi auditok eh, során eh, olyan eh, ajánlásokat kellene megfogalmazni, amelyek konkrét változásokat vezetnek be az Európai Unió életében a kiadások jobb kezelése szempontjából. A bizottsági jogi kezdeményezés fényében hogy tudná ön saját személy szerint stimulálni ezt a folyamatot? das mal erstmal zusammenfassen. Sie möchten jetzt? Ja, ich denke, ich mache erstmal. Okay, ja, dann äh, hat unser Kandidat ums Wort gebeten. Akkor a jelöltünk még szót kért, úgyhogy megadom neki. Erre szívesen válaszolnék, mert utána kiesik a fejemből ez a sok kérdés, úgyhogy Gressle asszony. Nos, a számvevőszéknek a feladata a dust átvitatni, ez egy kötelezettség, nagyon sokan nem tudják, hogy ö, Németországban ez a számvevőszéknek nem feladata, ö, ez a magánjog ö, ö, körébe esik. De ez egy teoretikus vita, benne van a szerződésben, a DASZ-ért a számvevőszék a felelős. Aztán én személyesen azt gondolom, hogy persze ez a zavar csak fokozza, mert ugyanakkor azonban arra nagyon jó lehetőség, hogy az ember egy globális képet nyerjen az Unióról. Én személyesen a számvevőszékben mindent megteszek annak érdekében, hogy a regionális különbségeket figyelembe vegyék a vizsgálatokkor. Én tudom, hogy ez nagyon vitás téma lesz, és azt is tudom, hogy ezért lesznek még problémáim, és voltak is a múltban is a számvevőszékben ilyen problémák, de még egyszer, én azt gondolom, hogy a regionális pénzek nagy részét regionális szinten használják fel, nem nemzeti szinten, ezért aztán lehet, hogy a regionális specifikus ismeretekre szükség lenne akik a regionális és nemzeti számvevőszékeket illeti, hát az ezekről való ismereteket fokozni kellene a számvevőszékben. Nagyon fontos lenne a tapasztalatcsere, hogy az információt kölcsönösen átadjuk egymásnak, és én úgy gondolom, hogy ezzel a minőséget nagyon lehetne javítani. Greszle asszony, azt illetően, hogy a teljesítmény auditok, az úgynevezett performance auditok számát fokozni kell, ez a parlament kívánsága. A számvevőszékben úgy gondolom, mindenki úgy gondolja, hogy a jelentések összeállítása túl sokáig tart, ebben mindenki egyetért. a Szender asszony is említette is, igen, én is nagyon sok olyan jelentésről tudok, amit én is megvitattam a számvevőszék tagjaival, hogy túl sokáig tart. Úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt felgyorsítsam, és hatékonyabbat tegyem. Zondergár úr, egyértelmű, nem, nem jelöltetem magam már az Európai Parlamentbe, ezt már tavaly is elmondtam, úgyhogy ez végleges. A kérdés az, hogy most akkor mehetek, vagy nem mehetek, ha hagyják, hogy menjek a szemvevőszékbe, akkor a következő hat évben Luxemburgban fogok dolgozni, ha pedig nem, akkor visszatérek az ügyvédi irodámba Németországba. De semmiképpen sem jelöltetem magam. Ami a képesítéseket illeti, Ayala Sender úr, a asszony, természetesen olvastam a kritikáját, és láttam olyan módosító indítványokat, amelyek az én jogászti képesítésemet kérdőjelezik meg. Hát én nagyon örülnék annak, hogyha ezt tisztáznák, mert a hagyomány bizonyos tagállamokban, például az én tagállamokban is azt diktálja, hogy ezzel foglalkozni kell. Ha a számvevőszék, hogy mit tenne akkor, hogyha a parlament ajánlana valamit, és ezt a számvevőszék visszautasítja, akkor én tájékoztatom a számvevőszék tagjait, és hogy ha egy ilyen témakör fölmerülne. Kalfin úr, hogy az előírások legyenek eszigorúbbak. Hogy mondjak egy példát a Juriból a Lisszaboni szerződés óta a szerződés 255-ös cikke alapján választjuk ki a bírákat. És általában az Európai Bíróság bíráinak képesítési minősítése nőtt azóta. Aztán voltak olyan képviselők, akik a minisztertanácsba kerültek, és aztán voltak olyan ö, személyek is, akik valamikor itt képviselők voltak, hogy jelöltették magukat. Ez azt eredményezte, hogy már nemzeti szinten a képesítéseiket átvilágítjuk. Ez a minőség javulását eredményezte, de még egyszer azért azt elmondanám, hogy ez nem a számvevőszék feladata, ez a konvent feladata, ez a parlament feladata, hogy átvilágítson jelölteket, és én azért azt megállapíthatom, hogy a minőség, a képesítések javultak. Én úgy gondolom, hogy ezzel válaszoltam, még egy kérdés maradt. a bizottság munkájának figyelembevétele. A számvevőszéknél szerintem erősebb ellenőrzésre van szükség, hogy amikor a számvevőszék tesz egy ajánlást, akkor azt valóban végrehajtják-e a gyakorlatban. Ezt folyamatosan figyelni kell, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a parlament és a számvevőszék ezen a téren tovább is szorosabban együtt dolgozzon, mert így lehet a hatékonyságot és a siker rátát fokozni uniós szinten. Köszönöm. Achso, beide jetzt an. Äh, so, dann habe ich jetzt auf der... Aztán Dagmar Roth Berend, aztán én magam, bár persze le, levetettem magam a listáról, ha valaki más kér helyettem szót. Sie können sich natürlich jederzeit melden, aber ich wollte jetzt einfach nur die Liste weiterführen. Dann Dagmar, bitte. Dagmar. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jens. Szerintem mindjárt örülhetünk annak, hogy egy olyan jelöltünk van a számvevőszékbe, akit Klaus Heiner lénének hívnak. Nem mindig szabadon választjuk meg a jelöltjeinket, amikor a tagállamok jelölnek valakit, és akik már hosszabb ideje dolgoznak itt a parlamentben, és itt úgy látom nagyon sok kolléga, minnyáján tudjuk, hogy hogyan működik Klaus Heiner léne. Ezért aztán a jelöltségének nagyon örülök. Nagyon sok kérdés, nyilván a függetlenséget azt meg kell vizsgálni, de szerintem egyértelmű válaszokat adott, amennyire ez lehetett. És akik itt ülnek, kollégák, a kollégák függetlenségéről is beszélhetünk, hogy néha a kollégának mennyi melléktevékenysége van, de mindegy. Én csak azt mondom, hogy szerencséje van a parlamentnek azzal, hogyha Léne úr beköltözik a számvevőszékbe, mert nagyon jól kvalifikált. talán sokan azt gondolják, hogy a számvevőszék értékesebb munkát végez, mint mint te. én gyakran, amikor elolvastam a számvevőszék jelentéseit, azt gondolom, hogy ezek nem erről a bolygóról jöttek el, hát fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak, legalábbis én ezt olvastam ki belőle. Aztán, amire Kreszle asszony utalt a bolgár és román jelentése, ezt nem olvastam, de itt a parlamentben, amikor elolvasom a jelentéseket, azt látom, hogy a jelentések 50%-a azt mutatja, hogy fogalma nincs az embereknek, hogy miről írnak. Úgyhogy végre már valakit jelöltethetünk, aki európai parlamenti képviselő volt. Már korábban is voltak jelöltjeink, nagyra becsült jelöltjeink, de aztán csak nagyon rövid ideig dolgoztak az Európai Parlamentben, vagy hogy mondjam, kicsit visszafogott lendülettel. Ezt aztán Klaus Heine lénéről nem tudom elmondani. És akkor lenne néhány konkrét kérdésem. Léne úr utalt arra, és Zonderkár és eh, Kalfin úr is, hogy az ellenőrzést meg kell szigorítani. Ezt eh, <clears throat> ajánlott a szemvevőszék is ha a számvevőszék ajánlásait nem valósítják meg a gyakorlatban, akkor arra nem kellene gondolni a számvevőszéknek, hogy butaság volt az egész ajánlás, mert ennek 50% az esélye. Aztán most megint az Európai Parlamentről. A kérdésem a következő. Ön optimista? Meg tudja értetni a számvevőszékben a kollégáival, hogy mi mit szeretünk? Hogy mire van szükségünk? Hogy szükség van a fordításokra, hogy hatékonyabbnak kell lenni, hogy nem szabad annyi pénzt elpocsékolni. Ön optimista, hogy el tudja ezt fogadtatni, hogy fel is fogják, amit ön mond? hogy egy kicsit a normális, valós életbe visszatérjen a luxemburgi számvevőszék tevékenysége? Dann hat sich die Kollegin Andreasen kolléganő. Thank you, eh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy kérdést szeretnék feltenni Léna úrnak. Hogy gondolja, hogy az Európai Bizottság él azokkal a felelősségi körökkel, amelyeket ráruházott a szerződés, annak kapcsán, hogy az európai polgárok és adófizetők pénzét megfelelőképpen költi el az Európai Unió ugyanis arra kell koncentrálnia a számvevőszéknél, hogy a tagállamok megfelelőképpen használják-e fel és költik el a pénzeket. Most nem akarok itt konkrét példákat mondani, csak arra utalnék, hogy vannak ezzel kapcsolatban problémák, és kérdezem öntől, hogy ön szerint a bizottság megfelelőképpen ellátja-e ezt a feladatkört, amit a szerződés ruházott rá. Inge, mit Inge, én csak egy dolgot szeretnék mondani Rót Berend asszonynak. Meg kell védenem a számvevőszéket. Léne úrnak nem harci megbízást kell adnunk, nem ezt a parlamentet kell fegyverekkel megvédenie. Hagy mondjam már el, hogy azért a számvevőszékre szükségünk van. Rod Berend asszony, gondoljon már bele, hogy nagyon jó lenne, hogyha valaki végre olyan nyíltan beszélne, mint ön. Nekem nagyon tetszik, hogy így fejezi ki magát, de azért azt gondolom, hogy a számvevőszék tagjai olyan emberek, akik átérzik azt, hogy a parlamentnek milyen nehéz a munkája. De egy dologban értek, jó lenne, ha a számvevőszék nem Luxemburgban lenne. Luxemburgi elhelyezést garantálja azt, hogy egy kis oázisban érzik magukat az emberek, és igazából az emberek eltávolodnak a valóságtól. Elnök, ja, akkor visszaterelhetném az témát a jelöltre? Mert Dagmar Rothberen már annyira dicsérte a jelöltet, hogy azt suttogtam a fülébe, hogy szemmel veri most már lassan, úgyhogy egy dolgot azért, hagy mondjak el, Dagmar Ruth Beren garantáltan nem rajongója a Költségvetési ellenéz, Költségvetési Bizottságnak. Kedves kollégák, na, lenne egy nagyon-nagyon komoly és egy félig komoly kérdésem először is. Mi nem auditorok vagyunk, én sem vagyok auditor, de én is dolgoztam ebben a munkakörben, és az én pénzügyi érdekeltségemet is át lehet világítani, és mindig azt történik ilyenkor, ha az ember egy ilyen pozícióba jelölteti magát, hogy megvizsgálják, hogy globális szinten milyen munkákat végez el a cége. De hogyha ezt ilyen széles körben átvilágítjuk, akkor előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, amikor összeférhetetlenséget derítünk ki egy nemzetközi cég munkájáról és a jelöltségről. Én csak ezt szerettem volna elmondani az összeférhetetlenségről. Ez a benyomásom, mert ön is mondta, hogy elég mélyre kellett ásni a dokumentumokba, amíg felfedezte ezt az összeférhetetlenséget. Ez lett volna a megedzésem. A komoly kérdésem az, hogy ön azt mondta, akkor ezt úgy értsem, hogy amikor számvevőszéki tag lesz, akkor az ügyvédi irodából teljesen kilép, és nem fogad el semmilyen díjazást. Aztán a félig komoly kérdésem a CDU tagsággal kapcsolatban és vezetőségi tagságával kapcsolatban. Ez lenne a harmadik alkalom, hogy egy CDU-s volt európai parlamenti képviselőt küldünk, jelöltettünk a számvevőszékbe. Ön szerint a számvevőszékben hány ex-CDU-s parlamenti képviselő, volt parlamenti képviselő dolgozik most? Äh, Ines, willst du, willst du noch mal? Ines, most? Most szeretnél hozzászólni? Igen, most jó. Oké, okay, dann, da ich keine weiteren Worte... Akkor mások nem kértek szót, akkor Ines. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, igen. Szerettem volna eh, Dagmarnak elmondani, hogy szerintem a kalif, hogy itt a kvalifikációkat ugyanúgy kell kezelni, mint bárhol máshol. Nem tudom, hogy ugyanilyen napon bennünket is kétségbe vonhatnának, megvan -e a jogalkotáshoz a megfelelő kvalifikációnk. Ugyanúgy kell másokat is eljárnunk, mint magunkkal. Ugye két kollégánk van a néppárt részéről, akik már eh, átmentek a szemőszékhez, Léne úr lenne a harmadik, és ezen kívül van egy a szocialista eh, frakciótól is, összességében négy korábbi parlamenti képviselő eh, működik a szemvőszéknél. Szerintem ez egy elfogadható arány. Összességében a szemvőszék kifejezetten figyelmes volt a parlament eszemben, és rendszeresen megjelentek. Ami az összeférhetetlenséget illeti, hogy emlékeztessem önöket és Léne urat is, és szerint csak figyelmeztetni, vagy emlékeztetni szeretném, hogy nyilván a, lehet, hogy az ott, a dohánycég az egy japán cég volt, de az adott esetben érintett volt. Tehát úgy gondolom, hogy a jövőben a számvevőszéknek egy kicsit gondosabban kell eljárni ezekkel az ügyekkel, mert hogyha ön átmegy a számvevőszékhez, akkor könnyen lehet, hogy a dohány ügyekkel foglalkoznia, és akkor már fölmerülhet legalábbis az összeférhetetlenség gyanúja. És jó, hogy ennek tudatában van. Ezen kívül ön elmondta teljes joggal, hogy befolyásos ember Düsseldorfban, eh, ahol sok funkciót töltött be, De a kérdés, hogy ezekért a tevékenységekért ön kap-e fizetést, pénzt? Ezt mindenképpen szeretném tudni az átláthatóság szempontjából ez fontos, hiszen az összeférhetetlenség vonatkozó részben er, mindenről nem beszél. Nagyon fontosak számunkra ezek az összeférhetetlenségi nyilatkozatok, és jó, hogyha e, az összes részletet tartalmazzák ezek az anyagok. E, ami a függetlenséget illeti, Jens ezt részben említette, és én elég alaposan beszámolt erről Nyilván ön jelentős személyiség nem csak a Németországban, eh, hanem itt az Európai Parlamenten belül is a eh, pártjában, és hát láthatjuk is, hogy hányan támogatják önt ma délelőtt itt a teremben. Graszle asszony említette, hogy az eh, számbevőszéknek az is feladata, hogy segítsen a parlamentnek megnevezni a bűnösöket, a problémás embereket. Ez részben, illetve ez igaz tulajdonképpen. Ehm, de ne felejtsük el, kikről beszélünk, a dél-európai eh, válságországokról beszélünk. Eh, ugyanakkor Németország az egyetlen ország, amelynek van két olyan regionális programja, amelyet fölfüggesztettek. Más országnak nincs ilyen, tehát eh, megfelelő egyensúlyra törekednünk, és minden országra figyelnünk kell, nem csak a déli országokra, hiszen ha Németország hibázik, akkor ennek is nyilvánosságra kell kerülnie nem szeretnénk, hogyha mindent a déli országok vinnének el. Ha már e, újra mutogatunk, akkor minden bűnösre újra mutogassunk, és ne csak a kedvenc áldozatokra. Ön említette, hogy a számvevőszéknek e, jót tesz, hogyha széles és különböző felkészültségű és hátterű e, tagjai vannak. Ezzel egyetértek önnel. Valóban a tapasztalat és a széles háttér az, az hasznos. Ugyanakkor a európai számvevőszék egyrészt nekünk nyújt szolgáltatásokat, mondhatnám, másrészt a tagállamok felé is teljesít, és azt látjuk, hogy egy a tagállami szervezetek egyre inkább, egyre gyakrabban fordulnak a számvevőszékhez, nekik is jót tesz, együttműködhetnek önökkel. Számunkra azonban a referencia mindenképpen az európai számövőkszék kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Először is köszönet Rolperend asszonynak a dicséretért. Jól esik az embernek, a néha ilyet is hall. A kérdés az, hogy a számvevőszék apa is belegondol -e néha, hogy ő maga is hibázhat. Erről már én is gondolkoztam az elmúlt <clears throat> hónapokban. Hát elég ellentmondásosak az eljárások azokkal az ajánlásokkal kapcsolatban, amiket a számvevőszék teszt, és amelyeket ellenőriznek ennek ellenére én azt gondolom, hogy igen, jó lenne, ha kicsit jobban két lábbal állnának a földön, és azt hiszem, hogy én hozzájárulhatok ehhez, hogy ezt megértessem velük. Nagyon fontos az intézmények közötti kommunikáció. Én nem csak Düsseldorban, hanem ugye Strasbourg, Luxemburg, Brüsszelben is ismerek embereket, és nyilván az ismerettségemet ki is fogom használni, és összekötöm ezeket a forrásokat. Aztán Andreásen asszony. A bizottság egyértelműen a bizottság felelős a költségvetésért, ezt mondja ki a szerződés. De legyünk már egy kicsit realisták. A DAS felülvizsgálatakor már ez felmerült, hogy a költségek, az EU-s költségek nagy részét nem maga a bizottság kezeli, hanem regionális nemzeti szervezetek. Ez pedig azt eredményezi, hogy nagyon sok probléma nem a bizottságban keletkezik, hanem a költségek kezelésével kapcsolatban merül fel regionális és nemzeti szinten. És itt ehhez kapcsolódik Ayala Sender asszony kérdése. Ez nem egy specifikus probléma csak bizonyos országokban, ez minden országra igaz. Ezért aztán az én elképzelésem az az lenne, hogy a, a nemzeti szintről lejjebb menjünk a regionális szintre, és ott keressük a problémákat, mert szerintem ott vannak. És akkor könnyebb helyben megoldani a problémákat. De ez nem változtat azon, hogy a bizottság hivatalosan, a bizottság a felelős a költségvetésért. A székhelyet illetően Gressle asszony, ez hagyomány nagyon sok tagállamban, Németországban is, ahol bomban van a számvevőszék, hogy olyan városokba helyezik szándékosan a számvevőszéket, ami kicsit hát távol esik a fő útvonalaktól, mert így ezeket elzárhatják a hektikus fővárosoktól. Hát, minnyáján tudunk, hogy ez a tanács döntése, és mindenki tudja, hogy a székhelyek úgyse fognak változni ugye Brüsszel, Strasbourg, ezt már ismerjük ezt a kérdést. Gájer úr az összeférhetetlenség és az összeférhetetlenség megállapítása, Gájer kolléga. Ami a szakértelmet illeti, ha van egy X cég, ami jelölteti magát, akkor azt ellenőrizzük, hogy ez a jelöltség összeférhetetlen egy másik jelöltséggel. De egy ilyen általános irányelv, mint a dohány irányelv, hát mindenre kiterjed. Most mit csináljak? Az életem minden tevékenységét írjam le a listára? Hát ez nem lehetséges. Úgyhogy igazából az ügyvédi tevékenység az már csak ilyen, és csak meg tudom ismételni, hogy ha tudtam volna, ha tudnám a jövőben is előre, Ayala Szender asszony, ez az ön kérdése, hogy lesz ilyen esetleges összeférhetetlenség, akkor mindent eltennék, hogy elkerüljem ezt, és ne vállaljam az adott tevékenységet. De ami a számvevőszégi tagságot illeti, itt a bíráknak és a bíróságon a bíráknak nyilvánvalóan sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie, mint az Európai Parlamenti Képviselőségnek, ezért szigorúbbak maguk a szabályok is. Szonterkár úr, én az eddigi partnerségi tevékenységemet az ügyedirodában beszüntetem, nem lesz szakmai kapcsolat, nem lesz üzleti kapcsolat, csak a baráti kapcsolataimat tartom meg, és hogyha megint jelölnének majd valamire, akkor nyilvánvalóan, hogy véglegesen le kell cserélnem másfajta tevékenységre az ügyvédi tevékenységemet Németországban. De én tudom, hogy ez a döntés ezzel jár. Kérdés, a számvevőszék néppárti tagjai. A 28-ból négyen vannak a számvevőszékben, akik az Európai Parlamentből jöttek. Mindjárt be is bizonyítom, hogy tudok számolni, ez egy hetede az egésznek, és azt, hogy ez az arány alakult ki. Igazából volt egyszer egy olyan történelmi periódus, amikor Európában alig volt szocialisták vezette kormány, de nem lehet azt kizárni, hogy a szocialisták és a néppárt között megváltozik az egyensúly. Én ezt nem ellenezném személy szerint ajánlászony, ez lett volna a válaszom, aztán a fizetést, a díjazást, illetően mindenki elolvashatja a pénzügyi érdekeltségeimet. Azért tüntettem föl őket úgy, ahogy. Mert az történik az ügyvédi irodákban, ahol partner az ember, hogy maga az iroda jelen, kap egy bevételt egyben, és utána elosztják a nyerességet a partnereknek, a részesedésüknek megfelelően. Ez, ez történt itt, például egy felügyeleti szervnek, amikor a tagja vagyok, akkor e, megtörténhet az, hogy papíron látunk egy összeget, de valójában nem én kapom meg azt az összeget, hanem az iroda. Például ez volt a Taylor Wessing cég esetében is, úgyhogy ez magyarázta ezt a helyzetet. És azt hiszem, hogy mindenki tudja, aki ismeri ezt az életet, hogy amikor ügyvédi irodának tagja, az ember, akkor ez így történik. Aztán a nemzeti számvevőszékek, én úgy gondolom, hogy a társértékelések, a peer review-k, amiket a nemzeti számvevőszékek írtak az elmúlt hónapokban, javultak. Én azt hiszem, hogy igazából ebben az irányban kell segíteni, hogy a folyamat haladjon, mert lehet még rajta mit fejleszteni, és én úgy gondolom, hogy jobb együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a nem demokratikus elemeket kiiktassuk. Én azt gondolom, hogy minden egyes számvevőszegi tagnak feladata lenne, hogy a helyi nemzeti hatóságokkal tartsa a kapcsolatot. Én ezt megteszem, ellátogatok majd a német számvevőszékekbe, a regionális számvevőszékekbe is, és mindent megpróbálok annak érdekében, hogy intenzív kapcsolatokat alakítsak ki. Én azt mondanám, hogy minden más számvevőszék tagnak is ezt kellene megpróbálnia megtenni, hogy jobban együttműködjön a nemzeti hatóságokkal. Köszönöm, azt hiszem ennyi lett volna. Köszönöm szépen, Léne úr. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Most rögtön döntenünk is kell. Ehhez azonban zárt ülést kell elrendelnem. Ez azt jelenti, hogy most, hogy választanunk kell zárt ülés. Mindenki, aki nem képviselő, nem tolmács, nem konferenciatechnikus, nem a frakció munkatársa, nem asszisztens, az kérem hagyja el a termet. Majd tájékoztatjuk önöket, amikor is.